Van. Úgy látom, nincs, akkor ezennel elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet. A szavazás következik. Egy közös ellensúlási indítványjal kezdjük, amelyet hat frakció nyújtott be. Kaspári úr, ügyrendi felszólalás. Szegeta! Tisztelt Vilandal elnök úr, tisztelt kollégák! A 220-as cikk 4-es bekezdése alapján az Európai Parlament des Parlamentes legen wir gemeinsam in Abstimmungen fest, bei denen wir mal gewinnen. A szavazások úgy zajlanak, hogy nyerhetünk vagy veszthetünk, de mindenképpen demokrataként elfogadjuk az eredményeket. Schulz elnök úr tegnap a brüsszeli tanács elnökségen képviselte a parlamentet, és ismételten saját véleményét képviselte, nem pedig a parlament véleményét. Egy példa. Itt van a beruházási védelem kérdése. Kade Arif jelentése volt, szocialista kolléga, széles többséggel fogadtuk el ezt. Vital Moreira TTIP-el kapcsolatos jelentése szintén széles többséget kapott hogyha még az elnökünk sem veszi komolyan határozatainkat, akkor ne csodálkozunk, hogy a tanács, a bizottság, valamint az Európa egészen nem vesz minket komolyan. Az elnök és ezen parlament szolgálatai biztosítaniuk kell, hogy, alkal, hogy hivatos alkalmakkor a parlament hivatalos véleményét képviselje a megfelelő személy. Köszönöm. Köszönjük Kaspári kollégának ezt a megjegyzést, utána járunk az ügynek. Bütikófer kolléga. Mikrofont kérünk Bütikófer úrnak. Elnök úr, szeretném felkérni az elnökséget, hogy fontolja meg, hogy ne hozzunk el létre egy bizottságot, amely a e ház megfelelő képviseletének képviseletét vizsgálja, azaz a nap 24 órájában figyelni az elnök tevékenységét. Köszönjük Bütikó Ferúrnak. Most pedig a szavazás következik. Közös ellensfoglalási indítvány következik hat frakció részéről a szudáni helyzetről. Szavazunk róla, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Az egyiptomi állásfoglalás indítvány következik hat frakció nyújtotta be, Hatos bekezdés két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 15-ös bekezdés mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. N. Prambulum bekezdés két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Q. Prambulum bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. A szöveg egészéről szavazunk mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. A nigériai szavazás következik, szintén hat frakció állásfoglalási indítványáról van szó. Egyes módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. Az így módosított szöveg egészéről szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. Hölgyeim és uraim, van egy közlendőm is az elnökök értekezletének javaslatával kapcsolatosan, a parlamentközi delegációkkal kapcsolatos kinevezésekkel kapcsolatosan. Senki nem nyújtott be módosítót, így tehát elfogadottnak tekintjük az elnökök értekezletének megfelelően a megválasztott személyeket. Az ukrajnai állásfoglalás következik öt frakció részéről, egyes bekezdés, hatos módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Hatos bekezdés. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Angenommen. Elfogadva. Egyes módosító. Szobeli módosítás érkezett Szárius Volszki úrtól. Szárius Volszki kolléga, A következő szövegrészt szeretném hozzáfűzni a meglévő szöveghez. Felszólítja a lázadókat és a zsoldosokat, hogy ugyanígy tegyenek. Ne használjanak emberi pajzsokat. Das ist nicht der Fall, dann lassen wir... Van ellenvetés? Nincs. Akkor ilyen formán szavazunk róla, mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva. Nyolcas módosító, Három részben szavazunk, mindhárom részről név szerint, első rész megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadva a második rész, megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Harmadik rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Kilences módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. Nyolcas bekezdés. Az eredeti szöveget ezzel letudtuk. 12-es bekezdés az eredeti szövegről van szó. Szerius Wolski szóbeli módosítója következik. A szöveg végén a következő szavakat szeretnénk hozzáfőzni. Felszólítja az összes felet, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy megvédjék a civil polgárokat, és hogy lehetővé tegyék a az ukrán humanitárius segítségnyújtást. Szerisz Volszki kolléga. A 9-es módosítóról már szavaztunk, azt elfogadtuk, és az imént egy olyan szóbeli módosítóst olvasott fel, amelyet a 8-as bekezdésre vonatkoztatott volna, de ha jól tudom, ön a 12-es bekezdésre szeretett volna egy szóbeli módosítót benyújtani. Szóbeli módosító, amely a 12-esre vonatkozott volna, nem pedig a 8-as bekezdésre. A 8-as okafogyottá vált. A 8-as bekezdés okafogyottá vált. Szeretne-e a 12-essel kapcsolatosan szóbeli módosítót benyújtani, vagy nem? Oh, okay. Nem, jó. Akkor a 12-esről nem kell szavaznunk. Kettes módosító, megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott, a szavazást lezárom. Elutasítva. Tízes módosító, ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodók elutasítva. Tizenegyes módosító név szerint szavazunk. Itt azonban van egy szóbeli módosítás Szárius Volszki úrtól. a végén, a rhetoric, retorika szó után a következő három szót fűznénk hozzá, which includes Russia, tehát Oroszországot beleírta. Van valakinek ellenvetése, nem, akkor i formán szavazunk a 11-es módosítóról, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 12-es módosító mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. 3-as módosító mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítva. 4-es módosító három részben első rész mellette, ellene, tartózkodók elutas, el, elfogadva, kettes rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. A kettest ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor a szavazást lezárom. Elfogadva. Hármas rész mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. Ötös módosító, ismét szóbeli módosítás érkezik Szári Szolszki kollégától. A zöldek szóbeli módosítását módosítjuk szóban, azt javasolva, hogy a harmadik sorban töröljük azt, hogy a magyar kormány döntésére vonatkozóan is, amely szerint nukleáris megállapodást írtak alá, illetve atomenergiára vonatkozó megállapodást írtak alá Oroszországgal. Tehát ezt a szövegrészt törölnénk. Köszönjük. Van-e valakinek ellenvetése? Das sind 40 Kollegen. 40 kollégát látok. Akkor az eredeti módosítóról szavazunk, ötös módosítás. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Die ab Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hetes módosítás mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. A szöveg egészéről szavazunk, így módosítva, megnyitom a szavazás név szerint szavazunk. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. Betreffend die Entschließungsanträge Arbeitsplätze für Jugendliche hier. Most pedig a fiatalok munkahelyről foglalkozunk, és négy frakció javaslatot készített a kilencedik indítvány módosítom, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kettes paragrafos két részben szavazunk. Első rész, második rész, ellenszavazat tartozkodás elfogadva. Második rész, ellenszavazat tartozkodás elfogadva. Négyes módosító, név szerint szavazzunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. Negyedik bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tízes módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. 11-es módosító név szerint szavazok, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 16-as bekezdés. Két részben. Első rész. Második tartózkodás. Elfogadva. Melle második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as mellett, első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nem, bocsánat, elfogadva, mondja az elnök. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es mellette, első rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28-as két részben szavazunk, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es módosító név szerint szavazunk, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 13-as módosító. Megnyitom a szavazást név szerint. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. Kettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás ezt ellenőrizni kell, megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Számos tartózkodás mellett szűken, de elfogadva. Hetes módosító név szerint szavazok, megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. 42-es bekezdés. Négy részben szavazok az eredeti szövegről. Első rész, megnyitom a szavazást. Név szerint tehát. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadva. Harmadik részt megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadva. Negyedik rész. Megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadva. A harmas módosító név szerint szavazok, megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadva. 43-as eredeti szöveg két részben. Első rész kitámogatja. Ellenszavazat tartózkodás. Elfogadva. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 14-es módosító. Megnyitom a szavazást. Mind név szerint. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. 44-es bekezdés név szerint szavazok, megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 8-as módosító. Név szerint szavazunk. Megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. elutasítva. 45-ös eredeti szöveg, két részben szavazunk, első rész mellette. Ügyrendi kérdés, kolléga? Elnök úr, egy szóbeli módosítót terjesztettünk elő, amit elfogadtak a 45-ös, 8-as, 45 ös bekezdéssel. A munkaerő szabad mozgása szót tettük volna be. Elnézést kérek most magyarázatot kíván tenni, vagy egy szóbeli módosítót. A szóbeli magyarázatok utána következnek. Köszönöm szépen, mondja a hozzászóló. 45-ös eredeti szöveg, tehát első rész, kitámogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva, második rész, mellette ellenet tartózkodás. A elutasítva. kitámogatja Még egyszer elfogadva. Parancsoljon. Kolléga úr. Tennék egy javaslatot. Új vagyok itt a parlamentben, de azért van parlamenti tapasztalatom. Hasznos lenne, ne haragudjon, hogyha lenne időnk a mellette ellene és az elfogadva között a kezünket föltegyük. Az nem lenne baj, ha közben. Azt hiszem gyors kolléga úr, kísérletet teszek rá, de nagyon gyorsan észreveszi, hogy morognak a kollégák, ha túl lassan haladunk. Mert hogyha 10 perccel tovább tart az egész repülőre, készül mindenki, a legutóbbi parlamentben ez a tempó beállt körülbelül. Így működik. Azt hiszem, nagyon jól előkészített szavazólistákat kapnak a kollégáiktól, vagy a munkatársaiktól. A 14-es preambulum bekezdés után az egyes módosító mellette ellene ezt ellenőrizni kell, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. preambulum után megnyitom a szavazást, népszerinti szavazás. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. Akkor az egész állásfoglalásról szavazunk név szerint, megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. elfogadva. Akkor pedig az iraki helyzetről szavazunk itt. Öt frakció készített egy közös állásfoglalási, az kettesről szavazunk név szerint. Megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hármas? Mellette, ellene, tartózkodás előtt elutasítva. Négyes, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egyes, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Akkor pedig az egészről szavazunk. Még van egy szóbeli módosító Gomes képviselőasszonytól. Úgy tűnik számomra, hogy itt egy technikai kiigazításra van szükség július 15-e ez a dátum helyesen, nem pedig július 14, ez a hatodik bekezdésben szerepel. Üdvözli az iraki parlament új elnökének megválasztását 2014. július 14-e, így szól a szöveg 15-e kellene, hogy álljon itt. Ez csak egy technikai kérdés. Köszönöm szépen a megjegyzést, meg fogjuk vizsgálni és kijavítjuk a szükséges, akkor az egész állásfoglalásra szavazom, támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, elfogadva. Akkor megint csak egy elsősorgos indítványról van szó, Izrael és Palesztina közötti erőszakos cselekmények. Négy frakció közösen készített egyet, egy állásfoglalást. Hatos módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, négyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes módosító név szerint szavazunk, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. Hetes módosító. Megnyitom név szerint. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. Egyes módosító név szerint szavazunk. Megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva Hármas módosító név szerint. Megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. A G után ötös módosító, megnyitom név szerint. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. Ezzel az egész állásfoglalásról szavazunk, név szerinti szavazást megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadva. Ezek után az agresszió büntette, következik témaként. Az ECR terjesztett ezt elő. Itt az elsőről szavazunk, szövegről elutasítva. Ezzel a közös ötfrakciós állásfoglalási indítványra térünk rá. Itt szavazunk, megint csak az F preambulum bekezdésről, az eredeti szöveg első részről. Kitámogatja ellenszavazat tartózkodás, elfogadva a második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ezt követően pedig az állás foglalásról szavazunk, amit nem módosítottunk, támogatja ellene tartózkodás elfogadva. Egy közleményem van még, Carlos Jiménez Filakero a parlament képviselőjeként augusztus 1-ével lemondott parlamenti képviselői helyről az ügyrend értelmében Carlos Jiménez Villarrejo úr helyét más tölti be, és a megfelelő tagállamot tájékoztatjuk. Aki még hallja, annak kellemes hazautat kívánok, és jó nyarat!